konzervatív frakciótól a következő indítványt kaptam. Pascal Raymond nevezték ki az IMCO szakbizottság tagjaként, míg Mavarek asszony is szakbizottsági ki, jelölést kapott egy kilépő képviselő felváltására. Van-e felvetés e két kinevezéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. Következő napirendő pontunk Myanmar és különösen a rohingyák helyzete az országban. Hat jelentéstevőnk van. Elsőként Barbara Lolpiller asszony kapja meg a szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A Myanmari erőszakos cselekmények alapján az ENSZ emberjogi főbiztosa ezt az etnikai tisztogatás egyik alaphelyzetének nevezte. Azonnal be kell fejezni ezt a tisztogatást, megfelelő humanitárius segélyt kell eljuttatni az érinteteknek. Igen, történtek támadások rendőrposztok ellen, ezt nem lehet elfogadni. Ám a hadsereg reakciója szélsőséges volt, és nem igazolható ilyen mértékű ellencsapás. A miamari kormány nagy hibát követett el, a katonaság ö, ö, aránytalan erő alkalmazását nem ítélte el, nem lépett fel ellen. Nemzetközi megfigyelőket kell, utazását kell lehetővé tenni, fenntartható megoldást kell találni a helyzetre. A kormány meg kell adja a rohingya kisebbségnek az állampolgárságát, vagy egy olyan jogi státuszt, amely alapján érvényesíteti az országban jogait ez a kisebbség. Köszönöm. Danke, sir. Eh, Köszönjük Pierre Antonio Pancerinek adom meg a szót, parancsoljon kollega. Köszönöm szépen. A rohingyák drámai helyzete nagyon is jól mutatja, hogy milyen antidemokratikus irányt vettek a fejlemények Myanmarban. Etnikai tisztogatásról beszélünk, erőszakkal próbálnak megszabadulni egy egész kisebbségtől, egy muzulmán kisebbség jogait rendszeresen megsértik. Mindenképpen támogatásunkra kell biztosítani ezt a kisebbséget. Tudjuk, hogy Bangladesben is milyen nehéz a helyzet, de arra kérjük őket, hogy ne zárják le a határt, és a rohingya menekülteket fogadják be a nemzetközi szabályok értelmében Aung San Suu Kyi támogattuk a múltban, ugyanakkor nagyon úgy tűnik, hogy ő is támogatja ezeket a támadásokat, elképesztő párfordulás ez a részéről. Az Ahorov díjat is vissza kell vonni tőle, amivel kitüntetük itt ebben a házban. Köszönjük szépen, Panceri úr! Merci une population entière. Képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Egy egész őslakos népességet ki dobnak ebből az országból. Csend honol, a csend pedig gyilkos lépnünk kell, föl kell emelnünk a hangunkat az atrocitások ellen, el kell ítélni azokat. Igen, el kell ítélnünk ezeket a tetteket, el kell ítélni a bűncselekményeket a Rohinga muzulmán kisebbség ellen hiszen a burmai ultranacionalista mozgalom áll a háttérben. El kell ítélni tehát őket, illetve meg kell nevezni a kormány részéről a bűnösöket, föl kell kérni Aung San Suu Kyi Nobel-díjast, aki egyébként a Szaharov díj nyertese is, hogy ma nem méltányos erre a díjra. Közös állásfoglalást kell kialakítanunk ebben az ügyben. Köszönöm. Uh, merci beaucoup, merci député Omarji. Köszönöm a másik képviselő. Most pedig Amjad Bashir következik. Elnök úr, ahogy Edmund Burke mondta, az önkényuralom úgy működhet, hogyha a jó emberek csendben maradnak. Milyen már esetében úgy gondolom, hogy egy sokkal erősebb ellensfoglalást kellett volna megfogalmaznunk. Mások úgy gondolták, hogy egy hónapot várnunk kellene, Ugyanez a fajta halogatást tette lehetővé a ruanda és a szrebrenicai népírtást. Az is elhangzott, hogy nem szabad kockáztatnunk a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalásokat Myanmarral. Hogyan beszélhetünk kereskedelemről, amikor az ENSZ azt mondja, hogy etnikai tisztogatás zajlik az országban? A kereskedelem sohasem virágozhat az önkényuralom mellett, a kegyetlenség nem egy olyan kultúra, amelyben virágozhat a kereskedelem. Ez az állásfoglalás nem az első már témájában. Úgy gondolom, hogy a parlament részéről egy egységes és határozott álláspontot képviselünk ezzel a szöveggel, de attól tartok, hogy sokkal komolyabb szankciókra lenne szükség, sőt fel kellene függeszteni a kereskedelmi tárgyalásokat, mert enélkül a rohingák teljesen elpusztulnak. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk Urmas Paet, miniszter úr. Köszönöm. A legutóbbi adatok az etnikai tisztogatásokkal kapcsolatosan megdöbbentőek. Közel 400 ezer ember lépte át a bangladesi határt. Nagyon szörnyű körülmények között tengődnek itt a határ mentén. Október végéig a rohingák nagy részét meg fogják gyilkolni, vagy Bangladesben menekülnek, hogyha nem vetünk véget, hogyha nem vetnek véget ennek a fajta gyakorlatnak, akkor az Európai Uniónak fontolóra kell vennie a kereskedelmi preferenciák megszüntetését milyen már irányába. Csak is a források elzárásával értethetjük meg a Myanmari vezetéssel, hogy ez egy nem mehet tovább. Emellett a bangladesi táborokba segítséget kell eljuttatni, nem halogathatjuk tovább a segítségnyújtást, nem maradhatunk tovább tétlenek, túl sokáig néztük tétlenül ezeket az atrocitásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Preda képviselő következik. Köszönöm, domnule Euh, euh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon zavarodottak vagyunk, hogy Aung San Suu Kyi úgy tűnik, hogy nincs, nem képes arra, hogy ezzel az aggasztó helyzettel foglalkozzék. Most a prioritásunk az, hogy a humanitárius segítséget el lehessen juttatni az országba, és szeretném jelenteni, hogy a néppárti frakció döntött arról, hogy a következő héten az interdelegációba egyetlen egy tagot sem küldünk, hiszen elképzelhetetlen most egy INTA missziót végrehajtani néppárti frakcióként egy javaslattal fogok élni, az AFET DROE misszióra kerülne sor néhány héten belül Myanmar, Bangladesbe, és ne meg kell hallgatnunk csak a hivatalos szónakokat ott, és szeretnék a helyszínre ellátogatni. Köszönöm szépen, és most pedig a politikai frakciók hozzászólói következnek először a néppárt nevében. Sógó Csaba. Köszönöm szépen. A rohingyák üldözése, a legnagyobb hontalan, világ, hontalan csoport üldözése nem egy új jelenség. Már évtizedeken keresztül üldözték őket, és több ezeren elveszítettük az életüket. Ami más, Jelenleg az a katonai kampány brutalitása, és ez semmilyen körülmények között nem nevezhető arányosnak a felkelők támadásaival. Ami előttünk történik, az nem más, mint egy embertelen etnikai tisztogatás. Jelentések vannak arról, hogy a katonák és a milícia megerőszakolják és megcsonkítják a nőket, lefejezik a gyermekeket és földgyújtják a falvakat. Ezen kívül az is más a jelenlegi helyzetben, hogy minden Mindez egy olyan folyamat keretében történik, amelyet a nyugat demokratizációnak nevez, illetve egy olyan kormány vezetésével, amelynek a vezetője Nobel-díjat nyert, és még meg sem nevezi azokat, akiket legyilkolnak. Határozott, kemény válaszra van szükség az EU részéről. Köszönöm. Köszönöm. Thank you. Uh, and now on behalf SND Group. Köszönjük szépen. Most az SND részéről Soraya Posztasszony következik egy perc. Köszönöm szépen, A burmai terror nem illik bele a békés buddhisták világába. Aung San Suu Kyi hallgat mindeközben, és ez nem egyeztethető össze azzal a képpel, amely kialakult bennünk róla, egy olyan hős képe alakult ki korábban, aki szembenézett a katonai diktatúrával is, de azt látjuk, hogy némán figyeli azt, ami történik. A műhold képek nem régiben még azt mutatták, hogy élet van a falvakban, dolgoznak a férfiak, nők, de időközben ezek a, ezek a falvak elpusztultak, rengetegen meghaltak, halottakat sodornak a folyók, véget kell vetni a hallgatásnak. Fontos, hogy Aung San Suu Kyi felemelje a szavát. Megkapta a Nobel békedíjat, és korábban, hogyha tovább hallgat, akkor elveszíti a méltóságát és a tekintélyét, és az Európai Uniónak is reagálnia kell végre. Köszönöm szépen a GUE részéről. Urban Crespo képviselő következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. Myanmarban nem csupán vallás és etnikai üldöztetés zajlik a rohingyákkal szemben, hanem azt is tapasztalhatjuk, hogy a gazdákat elűzik a földjeikről, hogy azokat megkaparintsák. Így nemzetközi tőke nyomul be az országba, a bányászati tevékenység kezdődik, a vízkészleteket is magukhoz ragadják itt tehát nem csupán vallási etnikai konfliktusról van szó, hanem hatalmas üzleteket is kötnek egyesek mindezen idő, időszakban. A milyen Myanmari kormány multiknak juttatott ilyen ö, ö, földeket, vízkészleteket, mi nem nézhetjük ezt ölbetett kézzel, hatékony intézkedésekre van szükség az üldöztetés ellen, és meg kell védeni a rohingyák földjét, valamint az összes munkavállaló földjét, a földtelenek és az elűzöttek érdekeit. Köszönöm, Urban Crespo. First, Deputy José Ignacio Faria. A spontán hozzászólások következnek, Faria képviselő az első tessék. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, a rohingyák hontalanként elűzik a, az otthonaikból, és már évtizedek óta tart ez az erőszak. A katonasság válasza nem megfelelő inadekvált, Raketasvárosban hatalmas méreteket öltöttek ezek az incidensek. 300 ezer ember menekült Bangladesbe, sokan azonnali humanitárius segélyre szorulnak, súlyos emberi jogsértések történnek, sokan életüket vesztik, a demokrácia is meghal, és a nemzeti megbékélés is kudarcot val. Az Európai Unió nem hallgathat mindezen támadások letten. Aung San Suu Kyi államtitkert emlékeztetnünk kell arra, hogy a 90-es Nobel békedi birtokosaként sikra kell, hogy szálljon a békéért, az etnikai vallási tolerancia érdekében, és mindent meg kell tennie, hogy ezt elérje, nem hallgathat ezen humanitárius katasztrófa lehetlen. Köszönöm. Adó. Uh, Deputy Julie Ward, take a floor, please. Julie Ward a következő. Köszönöm szépen. Mindannyian, mindannyiunkat megdöbbent az, ami a Myanmari Rohingya kisebbséggel történik mindazon polgároknak, akik felvették velünk a kapcsolatot és aggájukat fejezték ki, azt szeretném mondani, hogy valóban nem nézheti tétlenül a nemzetközi közösség az etnikai tisztogatást, véget kell vetni ezeknek a bűncselekményeknek. Azt is tudjuk, hogy nem elég a szavak szintjén megmaradni, a tömeges atrocitások tovább folytatódnak az országban a diplomáciai nyilatkozatok ellenére. Az Európai Uniónak robusztus stratégiára van szüksége, hogy kezelni tudja az ilyesfajta válsághelyzeteket, Igazi nyomást kell gyakorolnunk, hogy véget vessünk az erőszaknak. Együtt kell működni a nemzetközi partnerekkel és a rasszizmus ellen küzdő nemzetközi szervezetekkel, hogy elnyerjék méltó büntetésüket a bűnözők, az elkövetők. Köszönjük szépen. Máriász képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen. Az etnikai tisztogatás és a rohingya etnikai kisebbség tárgyában már felszólaltam 2016. júliusában, szeptemberében és a 2017-es márciusi ülésen is, ami ott történik, az etnikai tiszt a tisztogatás, ez gazdasági okokból zajlik, hogy elvegyék a földjüket, azt a földet, ahol azelőtt a rohingya közösségek éltek. Ott ugyanis ásványkincseket szeretnének kitermelni, és a nemzetközi multinacionális cégek érdeklődnek ezen terület iránt. A vallás csupán egy kifogás az, hogy a rohingyák egész véletlenül muszlimok, annak nincs közelhez. Mindez egy gazdasági folyamat, ezt fel kell ismernünk, és ezen az alapon kell tovább tárgyalnunk ezt a kérdést. Természetesen a katonaság által gyakorolt erőszakot fel kell panaszolnunk, ezt be kell szüntetnünk Burmában, és Aung San Suu Kyi-tól a Szaharov díjasunktól azt kell várnunk, hogy végre döntő álláspontot foglaljon el ebben a kérdésben. Az EU-nak végre intézkednie kell. Köszönöm. Madame Deputy Hilda Papmos. Hilda Papmos képviselő következik. Voorzitter, collega's, mevrouw de hoge vertegenwoordiger. Iedereen heeft het gezegd. De rapporten zijn... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, Tisztelt főképviselő asszony! Több százezer rohingát gyilkolnak le, kiüldözik őket falvaikból, emberírtás, népírtás történik. Sajnálatos az, hogy vannak olyan kollégák, akik megkérdőjelezik ezeket a tényeket. A nemzetközi szervezetek nem jutnak be a térségbe, és és van valaki, aki ezt ölbetett kézzel nézi, egy olyan ember, aki megkapta a Nobel békadíjat, békedíjat, illetve a Szaharov díjat is. A legfontosabb az, hogy megvédjük ezt a népet, megvédjük ezeket az embereket. Nyomást kell gyakorolnunk a kormányra, és véget kell vetni a rohingya nép üldöztetésének. Monsieur

az, ami most zajlik, régóta zajlik. Az Európai Unió pedig mindig is támogatta a Bangladesben élő rohinga menekülteket. Az Európai Unió jelen pillanatban 3 milliós támogatást nyújt. A kérdés az, hogy ezt a pénzt hogyan költik el. Úgy tűnik, hogy ebből a pénzből ugyanis mert is támogatjuk, az ottani rohingákat, miközben tudjuk, hogy a nemzetközi segélyszervezeteknek nem nyújtanak hozzáférést. Szükség van arra, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosága legyen, jelen legyen Bangladesben, de az is szükséges, hogy az Európai Unió aktívan szerepet vállaljon, aktív diplomáciára van szükség a régióban, ugyanis látjuk, hogy ez egy olyan atrocitás, amely most is zajlik, lehetővé kell tenni, hogy az emberek méltóság teljesen visszatérhessenek otthonaikba, és ez nem csak Aung San Suu Kyi-ról szól, hanem a katonai vezetésről is, őket sem szabad elfelejteni, nem ártatlanok. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ignacio Correo képviselő. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ez a tragédia, amely a rohingya nyelv, népet sújtja, hát ez egy hatalmas tragédia. Több ízben felpanaszoltuk már a helyzetüket, akár a 2006-os decemberi, vagy az ez évi márciusi állásfoglalásunkban. Sajnos azóta a helyzet nem változott, sőt romlott. Az ENSZ UHCR uh, becslései szerint az elmúlt hetekben több mint 300 ezer rohingya keresett menedéket Bangladesben. A műholdas felvételek teljes megsemmisült falvakat mutatnak, nem lehet hozzáférni ez a terület, ez az ENSZ megfigyelő részéről ez egy hontalan nép 82 óta, és a Myanmar és Banglades közötti határt elaknásították, hogy megakadályozzák ezen szerencsétlen emberek visszatérését. Hatalmas tragédiáról beszélünk, konkrét fellépéseket követelünk. Például visszavonhatnánk a Szaharov díjat, és az INTA missziót le kellene mondani a jövő héten. Teljesen abszurd kereskedelemről beszélni, ilyenfajta helyzetek lehetnek. Köszönöm. Eh, Köszönöm, Korao úr. Következőként Poszpisír úr következik pane předsedající jak už tu bylo řečeno toto je opakovaná. köszönöm szépen tisztelt elnök úr hogy megadta nekem a szót. ahogyan elhangzott újra és újra vitázunk a rohingyák helyzetéről. Egyre súlyosbodik az erőszak ezt el kell ítélnünk. Azonban azt is tudjuk, hogy az Európai Parlament részéről egy puszta elítélés nem fog segítséget hozni, hiszen súlyosbodik a helyzet. 300 ezer rohingya hagyta el az országot, és menekült Bangladesbe, elaknásították ezt a térséget, hogy ne tudjanak visszatérni. Konkrét szankciókról kell beszélnünk, nem tudom, hogy mit tehet egy ilyen helyzetben a bizottság, mit tehetnek az intézmények. Az biztos, hogy szankciókat foganatosíthatunk a burmai eh, rendszerrel szemben, és meg kell néznünk, hogy milyen humanitárius segítséget nyújthatunk. Hiszen nagyon súlyos a helyzet Bangladesben, hiszen több százezer menekült árasztott el az országot. Konkrét lépésekre van szükség. És természetesen csalódottak vagyunk a Nobel békedíjassal szemben. Köszönöm. Eh, eh, eh, köszönjük szépen a következő hozzászóló következik köszönöm szépen elnök úr mondja Kán képviselő, a rohingyákkal szembeni atrocitásoknak véget kell vetni. Üdvözlöm a mai állásfoglalást. Aung San Suu Kyi nem reagál a helyzetre, mert attól tart, hogy ha a rohingyák nevében felszólal, akkor lesújt majd a katonai vezetés. Szégyen teljes, hogy tétlenül és szótlanul néz valaki a népírtást. Egy Szaharov díjazott vagy demokratikus vezető ezt nem teheti meg. A Miemári kormányra nyomást kell gyakorolnunk, hogy megengedjék, hogy eljusson a nemzetközi segítség oda, ahol szükség van rá. Emellett Kínának is latba kell vetnie a befolyását a Miemári vezetésnél. Egy ország, amely nincs békében önmagával, amely nem védi meg az összes lakosának, összes polgárának a méltóságát és békés békéjét, az nem méltó erre. Fontos, hogy kiálljunk a rohingyák mellett és az emberiesség mellett. Köszönöm szépen. Nikola Caputo. Köszönöm, elnök úr. Egy újabb humanitárius dráma előtt állunk. Nem első alkalommal történik, hogy a Rohingya muzulmán közösség Myanmarban erőszakot szenved el. Ugye a mozgásszabadságokat is korlátozzák, az életüket, biztonságokat veszélyeztetik le. Kell mondaniuk az egészséghez való jogukhoz, az oktatáshoz való jogról, jogról és az mm, politikai jogokról. Itt már 2000 halottról is szó esik, illetve 300 ezer rohingyáról, akik Bangladesbe menekültek. Aung San Suu Kyi, burmai vezető, akibe az összes reményünket vetettük, visszautasítja a népírtással kapcsolatos vádakat a rohingyákkal szemben. Ezeket hamis hírekként bélyegezi meg mégis hozzáfordulunk, hogy a lehető leghamarabb teremtsen békét az országban, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat és az emberi méltóságot. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm, képviselő úr, kaputó úr, és végezetül Federica Mogherini alelnök következik, tessék. Thank you, Mr. President. As we know... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy Myanmarban több mint fél évszázadig katonai uralom volt és elszigetelődés. Többen is utaltak az ország történelmére és a katonai szerepvállalásra, illetve a hadsereg szerepére teljesen igazuk van. Nem csak a legutóbbi eseményeket kell látni, hanem szem előtt kell tartani az ország történelmét is. Az elmúlt években az ország lenyűgöző változásokon ment keresztül, mégis az inkluzív és sokszínűséget elismerő demokrácia célkitűzését még nem érte el. Az Európai Unió elítélte az augusztus 25-i támadásokat, amelyeket a rohingya felszabadító hadsereg követett el, és a megtorlásokat is. Úgy gondoljuk, hogy a jogállamiság elveinek megfelelően bíróság elé kell állítani az elkövetőket. Ugyanakkor szeretném azt is világosan elmondani, hogy nagyon aggasztónak találjuk azokat a túlkapásokat, amelyeket a Myanmari biztonsági erők követtek el. Ennek következtében rengeteg menekült érkezett Bangladesbe, az egyik legsúlyosabb menekültügyi válságot kiváltva. Ez a helyzet teljesen elfogadhatatlan, és lehet, hogy a szélesebb régió destabilizálódásához vezet. Két fő prioritásunk van most, és örülök, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa múlt éjjel megvitatta az ügyet. Antonio Guterres főtitkár hasonló prioritásokat fektetett le, mint amilyeneket most megosztok önökkel. Az első legfőbb, legsürgetőbb prioritás véget kell vetni a letartóztatásoknak és az erőszaknak, meg kell akadályozni az eszkalálódást, azonnal véget kell vetni az erőszaknak, mindenkinek tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Teljesen világos azonban, hogy a biztonsági erőkre nagyon nagy felelősség hárul, el kell állniuk mindenféle erőszaktól a fegyvertelen civilekkel szemben. Második prioritás, Préda úr említette ezt, mielőbb el kell juttatni a humanitárius segítséget azoknak, akiknek szükségük van erre. Az Európai Uniónak itt fontos szerep jut. Szeretnék emellett ehelyett, köz, ehelyütt köszönetet mondani Stilianides biztosnak, amiért ilyen elkötelezett szinten végzi munkáját, ez kulcsfontosságú ebben a pillanatban és ebben a helyzetben. 350 ezer kiszolgáltatott emberről tudunk az érintett régióban. Fontos, hogy a segélyszervezetek hozzáférjenek ehhez a régióhoz, ez élethalál kérdés sokak számára. Stilianides kolléga és én nagyon szorosan együttműködünk, hogy ezt az ügyet megoldjuk. Tegnap a diplomáciai munkánknak hála a kormány közölte, hogy a Nemzetközi Vörös Keresztnek lehetővé teszik, hogy belépjen az országba és segítséget nyújtson. Ez egy nagyon örvendetes lépés, de csak egy első lépés, remélhetőleg lesznek még hasonlók, hisz ugyanis a bangladesi hatóságok rengeteg menekültet fogadtak be, és úgy gondolom, hogy nem elég, hogy a nemzetközi közösség megdicsérje az országot, ezért nem támogatni is kell őket. Az Európai Unió reakciója az, hogy további 3 millió euróval növeli a segítségnyújtást azon a 12 millión felül, amit már Myanmarra és Bangladesre allokáltunk. Ez a két legfőbb prioritás tehát, az erőszaknak véget kell vetni, és humanitárius segítségnyújtás. De van még egy további fontos feladatunk. Továbbra is együttműködünk minden érintett féllel, hogy végre béke uralkodjon az országban, hosszantartó béke. Elhangzott, hogy nem első ízben foglalkozunk ezzel a problémával, a krízis helyzet megoldásán túl a politikai feladatainkat is el kell látnunk. A destabilizálódás egyik oka a régióban az, hogy rendezetlen a rohingák helyzete, a Myanmarról folytatott politikai párbeszédben az évek során mindig azt kértük, hogy rendezzék a rohingák helyzetét. Ezt magas rangú találkozók alkalmával is mindig felvetettük. Márciusban az Emberi Jogi Tanács elfogadott egy határozatot egy európai kezdeményezésről, A Myanmari kormány vállalást tett, hogy az ENSZ magasrangú megbízott csoportjának jelentésében foglaltakat betartja. Aung San Suu Kyi-val én is tárgyaltam erről néhány hónappal ezelőtt. Véget kell vetni a diszkriminációnak, fel kell számolni a szegénységet, biztosítani kell az egyenlő jogokat, az oktatáshoz való hozzáférést, a szociális ellátáshoz való hozzáférést, és elő kell mozdítani a megbékélést. Ezeket tartalmazza a dokumentum. Fontos, hogy mielőbb cselekedjünk, mert a rákéni emberek szörnyű körülményekkel néznek szembe, és nem várhatnak tovább. Az ajánlásokat hajlandóak vagyunk támogatni minden rendelkezésre álló eszközzel. A emberi kormánynak az ENSZ-el folytatott együttműködést is folytatnia kell, meg kell erősíteni ezt az együttműködést, Ez olyasmi, amiről szintén beszéltünk Aung San Suu Kyi-val, és a múlt héten ismét, ö, ismét csak felvetettük mindezen pontokat a Myanmari kormánynál, amikor is az Európai Unió delegációja az országba látogatott a külügyi szolgálat vezetésével, és hát nap mint nap felvetjük ezeket újra és újra a tárgyaló feleknél. Továbbra is koordinálunk az ensz -el. Személyesen tartom a kapcsolatot Guterres főtitkárral és a többi kollégámmal, és az ENSZ közgyűlésének miniszteri hetén tovább folytatom majd az intenzív konzultációkat, annak érdekében, hogy a nemzetközi közösség egységes maradjon ebben a kérdésben. Milyen már régóta próbál a demokrácia útjára térni, az ország útja eddig nagyon inspiráló volt sokak számára,